We still have to discuss. Még egy napirendi pontot kell megvitatnunk. Ez pedig az Iránnal foglalkozó jelentés, új megközelítés Iránnal kapcsolatban. Javaslom, hogy kezdjük el a beszélgetést. Belder úr a rapportőr, ott ül, itt van körünkben. Úgyhogy minden további időhúzás nélkül kérem Belder úr, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr! Várják még, ha még hallják is, amit mondok, mert még mindig elég nagy a zaj a háttérben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Irán témájával kapcsolatban az Európai Parlament képviselőként már elég sokat foglalkoztunk. Utoljára egy állásfoglalást fogadtunk el idén februárban Strasbourgban. Ez az állásfoglalás jó alapja lehet a, itt az AFED-ban folytatott munkánknak, hogy elkészítsünk egy jelentést az Európai Unió és Irán kapcsolatáról. Másrészt a politikai tájkép egy kicsit máshogy néz ki. Az ENSZ-ben egy sor új szankciót jelentettek be, és Iránt a nukleáris program miatt folyamatosan bírálják. Az emberi jogi helyzet kapcsán Iránban továbbra is nagyon szomorú a helyzet. Ebben az állásfoglalásban az AFET lehetőséget kap arra, hogy aktualizálja az Iránra kapcsolatos képét, elmélyítse, kibővítse az ismereteit. A, elég sok a munka vár ránk, tisztelt képviselőtársaim. Azt javaslom, hogy négy részre osszuk fel ezt a jelentés tervezetet. Első részben foglalkozzunk a belső politikai helyzettel, Irán belső politikai helyzetével. Ide tartoznak olyan kérdések, mint az ellens, eh, ellenzék eh, helyzete, az, hogy továbbra is represszív eh, a rendszer, a saját lakosságát elnyomja, üldözések vannak. Azután foglalkozunk az Irán gazdagság kérdésével, a belső stabilitás kérdésével. A második részben foglalkoznánk az éli helyzettel Iránban. Gondol, itt nem csak eh, a nagyon eh, súlyos eh, az ellenzéki vezetők letartóztatására gondolok, hanem arra is, hogy az, a, hogyan bánnak a foglyokkal az iráni börtönökben. Több kollégám kezdeményezte, hogy szóljunk a sajtószabadságról, illetve annak az elnyomásáról, a digitális sajtó elnyomásáról. Nagyon fontosnak tartom rapportőrként azt is, hogy foglalkozzunk az etnikai és vallási kisebbségek kérdésével is. Erre is figyelmet kívánok fordítani a jelentésemre. Egy harmadik blogban foglalkoznánk Irán külkapcsolataival. Itt röviden szeretnék kitérni Törökországhoz, Irakhoz, Afganisztánhoz, Pakisztánhoz, Szaudarábiához, és végül az öbölmenti országokhoz fűződő kapcsolatokkal. Végül Irán, az Európai Unió, Egyesült Államok és Oroszország kapcsolataival is foglalkoznék. Az utolsó ország, amit megemlíteném, Izrael. Irán nagyon anti a fellépéséről ismert, és ezzel is szeretnék foglalkozni. A nyitott, nyíltan beszélnünk kell arról, hogy milyen problémákat kell Irán és Izrael kapcsolataiban megoldani. Felmerül a szankció kérdése, mint egy nagyon érzékeny, kényes kérdéskör, és itt a legnagyobb megosztottság a házban is. Nem akarom eltitkolni, hogy a jelentésemben ezzel, ezekkel a kérdésekkel is kívánok próbálkozni. Irán folytatja a nukleáris programját, annak ellenére, hogy a nemzeti, nemzetközi közösség folyamatosan tiltakozik. A szakbizottság el kell, hogy gondolkozzon azon, milyen véleményt kívánunk átadni a főképviselőnek erről a kérdéskörről. Tisztelt kollégák, szeretnék nagyon intenzíven együttműködni önökkel, és gondolom nem is kell megmagyaráznom, hogy miért. Nagyon sok kollega nyomon követi az iráni eseményeket. Nagyon keményen kell foglalkoznunk, és az európai intézmények szerepét erősítenünk kell, mert csak így tudunk a tanács, a bizottság és a tagállamok felé nagyon határozott üzeneteket megfogalmazni. Kérem önöket, az inputjaikkal jár járuljanak hozzá a vitához és a jelentésem elkészítéséhez. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kollégák. Nagyon köszönöm. Kopa asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a raportőrnek, amit elmondott. Ez az első eszmecsere erről a kérdésről. Hát még meg kell várnunk, hogy lesz valami szöveg, még mielőtt konkrét gondolatokkal, javaslatokkal állhatnánk elő. Irán nagyon aggályos kérdés, nem csak az EU, hanem az egész nemzetközi közösség számára. Irán folyamatos fenyegetés jelent ugyanis mindenki számára. Az ENSZ több szankciót javasol ENSZ határozatokban. Szankciók sorát szabták már ki Iránra, és el kell gondolkoznunk azonban azon is, hogy az új szankciók vajon hatékonyak lesznek-e. A múltból tudjuk, hogy az Iránnal szembeni szankciókkal alapuló politika egyáltalán nem volt eredményes. Azon kellene gondolkoznunk, hogy hogyan tudnánk megvédeni az iráni polgárokat, az átlag embereket a szankcióktól, hiszen olyan szankciók lenne szükség, amelyek csak azokat sújtja, akik valóban felelősek a jelenlegi helyzetért. Ezért azt hiszem, az egész nagy képet kell néznünk. Beszélnünk kell nukleáris kérdésekről általában is a közel-kelet kontextusában. Izrael nem írta alá az atomsorompó egyezményt, és sokan úgy gondolják, hogy Izrael területén is bizony lehetnek atomfegyverek. Erőfeszítések történtek már nagy számban, hogy történjen valami. 2010-ben az utolsó atomsorompó egyezménye kapcsolatos konferencián a következtetések szövegében arról van szó, hogy gyakorlati lépésekre van szükség. Az ENSZ főtitkárát és az összes érintettet felhívják a következtetésekben arra, hogy 2012-ben szervezzenek egy konferenciát, amelynek az lenne a feladata, hogy szabadítsa meg a közel-keletet a nukleáris és tömegpusztító fegyverektől. Ezekről a kérdésekről az EU-nak is vitát kellene folytatnia. Egy másik nagyon súlyos kérdés, amiről a raportér is beszélt, az emberi jogi helyzet. Iránban drámai az emberi jogok helyzete. És felmerül bennem, hogy vajon az EU hogyan tudná támogatni, segíteni a civil társadalmat. Arra gondolok, hogy olyan módon kellene támogatást adni a civileknek, az egész társadalomnak, ami elindítatna egy folyamatot alulról felfelé, és ilyen módon tudnánk talán javítani Iránban az emberi jogok helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen Rögbiller asszony, aki egyúttal a delegáció vezetője is. Köszönöm elnök úr, köszönöm Belder úrnak, és a prezentációt arról, hogy hogyan képzeli el a jelentést. Csak egyet tudok érteni, az alapstruktúrával egyetértek, de azért azt javasolnám, hogy a harmadik pont kapcsán Irán külkapcsolatai és a régi országaihoz fűződő kapcsolatai, milyen esélyek, milyen veszélyek jelentkeznek ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ez nagy hangsúlyt kapjon ez a rész a jelentésben. Legalábbis az előző jogalkotási ciklusban értenem, bocsánat, javít az előadó. Tavaly még nem foglalkoztunk intenzíven ezzel a kérdéssel. Emberi jogi kérdések és a nukleáris kérdések kapcsán foglattunk csak el állásfoglalásokat. Nagyon fontosnak tartanám a többi parlamenti delegációval együtt, az Európai Bizottsággal, a különböző agytrösztökkel együtt gondolkozzunk el azon, hogy hogyan nézhetne ki egy olyan EU irán politika, amely az egész régiós biztonsági helyzettel is foglalkozik az iraki helyzettel, az afganisztáni helyzettel, és a parlamenti állásfoglalásunkban ez is szerepel, hogy tulajdonképpen a célunk az, hogy a közel-keleten nukleáris fegyver, atomfegyver mentes régió jöjjön létre. Nagy erőfeszítésekre van szükség. És ennek kapcsán beszélhetnénk arról is, hogy az európai Irán politika kialakítására mennyire van szükség, mennyire van szüksége ennek kapcsán ahhoz, hogy legyen egy EU-Irán delegáció, is mi szól emellett, mi szól ez ellen. Nagyon fontos lenne azt is kiértékelni, hogy a szankciók mennyire voltak hatékonyak. Az iráni vezetés, a vezető elit konkrét csoportjait kellene megcélozni a szankciókkal, és arról is beszélhetünk, hogy a szankciók egy részének esetleg nincs -e negatív hatása a lakosság széles rétegére emberi szempontból, és szerintem politikai vitát kell erről a kérdésről is lefolytatni. Az emberi jogi helyzetek kapcsolatban elmondta, hogy ez nagy tekintélyes része a jelentésnek ezzel fog foglalkozni, ugyanígy volt ez az állásfoglalásban is. Fontos lenne a nőmozgalom helyzetével is foglalkozni. Különböző kezdeményezéseket tettek a nők, hogy szülessenek meg diszkriminációt tiltó jogszabályok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Preda úr. Köszönöm szépen. A, az első eszmecserét illetően szeretném az EPP hozzáállását bemutatni. Ugyanis mi vagyunk az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen az, ele, az előadást. Annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Unió és Irán közötti kapcsolat nagyon összetett. Ugyanis egy olyan rezsimről van szó, amely már 20 év óta nem tartja tiszteletben a kötelezettségvállalásait az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatban. Ugyanis titkos nukleáris programja van. Az emberi jogok helyzete is romlott, romlik állandóan ebben az országban. Az alapvető szabadságok és polgári szabadságokat nem tartják tiszteletben Iránban. Épp ezért van néhány kérdésem. Először is a nukleáris kérdések. Az EPP számára ez egy fontos kérdés. tehát hogy milyen módon kell közelíti meg az Európai Unió az iráni kérdést. Tehát fontos, hogy Irán felfüggesz a tevékenységeit, tiszteletben tartja a nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ugyanis a nemzetközi közösségnek a hozzáállása ehhez a kérdés egy, egyforma, és hogyha nem változtatja meg a viselkedését Irán, akkor nyilvánvalóan nemzetközi szankciókat von maga után. A 1999-es szerintünk pozitív, és szerintem fontos, hogy bizonyos nyomást gyakoroljunk Iránra, ugyanis Irán gyakran bebizonyítottam már, hogy hatékonyan meg tudja fordítani a szankciókat, megkerüli a szankciókat. Épp ezért a megközelítésünknek az, annak kell lenni, hogy a parlament október 22-i állásfoglalását ö, ö, megerősítse, tehát a demokrácia tiszteletben tartását. Van a barai közösség Iránban, amelyet továbbra is elnyomnak, és épp ezért Iránnak javítania kellene a közösséggel kapcsolatos hozzáállását illetően. Van egy iráni kulturális közösség is, amely külföldön él, és akiket megfélemlítenek. Végül pedig a Iránnak a regionális befolyását illetően az EPP számára fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, ugyanis Irán állandóan beavatkozik a szomszédos országok ügyeibe, e, beleértve Irakot. E, támogatja a terrorista szervezeteket, és e, destabilizálni próbálja az egész régiót. Nos, ennyi volt röviden az a néhány kérdés, amelyet szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Munyez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a jelentés készítőjének mindenképpen nagyon észszerű megközelítést alkalmazott, nagyon fontos témákat kezel, ideértve a nukleáris kérdéseket is. És a szocialista frakció támogatja ennek a kettős politikának a folytatását, tehát egyrészt a szankciókat alkalmazzuk nagyon szigorúan, és ugyanakkor egy kezet is nyújtsunk Iránnak a tárgyalásokhoz, többek között a nukleáris kérdésekről. Ami az emberi jogokat illeti, világos, hogy mindenképpen utalni kell a jelentésben az emberi jogokra is, és különösen ahhoz, hogy diszkrimináció nélkül és szabadon hozzájuthasson a lakosság az információs kommunikációs technológiákhoz mindenek előtt a pluralista mozgalmak, ellenzéki mozgalmak is hajlathassák hangukat, és mindenképpen meg kellene, de el kellene kerülnünk, hogy egyik vagy másik speciális mozgalommal vagy vallási csoporttal foglalkozzunk. Szerintem a zöldek éppen a pacifikus békés ellenzéket képviselik, és jó lenne utalni erre a dokumentumban. Ami er, Iránnak a szerepét illeti a térségben, nagyon fontos befolyása van regionális szinten, regionális hatalom, nagyhatalomnak hatalomnak tekinthető, és az országnak stratégia hatása is van a környezetére. Azonban nem vagyok biztos abban, hogy koncentrálni kellene Izraelre és az antiszemita iráni megnyilvánulásokra. Szerintem ennél messzebb kell menni, az Irán szerepe ennél több a térségben, és azt kell megnézni, hogy a más országokkal kapcsolatban milyen álláspontot képvisel muzulmán országokkal, vagy arab országokkal szemben, vagy például Törökországgal szemben, amelyik egyébként világi ország politikai szempontból. Tehát az antiszemita a üzleneten túl kellene lépni, és amikor Iránnal foglalkozunk, akkor a tágabb környezetével kellene foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen, Sárke asszony következik. Eh, köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, már sok minden elhangzott. Én szeretnék egy kicsit megállni a szankciók kérdésénél. Ezek eh, nagy figyelmet, nagy figyelem övezi a szankciók kérdését, és gondoskodunk el arról, hogy ne ez egy, ne egy nulla összegű végjáték legyen. Nem csak kötelességünk, a, hiszen az Európai Unió érték közösség, hanem előfordulhat az is, hogy az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok tiszteletben tartása iránt folytatott küzdelem céljait nem ö, sikerül elérnünk, hogyha nem állunk ki nagyon hangsúlyosan ezekért az értékekért. Azt hiszem, hogy Irán érdekeit is figyelembe kell venni, és meg kell néznünk konkrétan néhány termék exportját, ahol esetleg szankciók hatékonyak lehetnek. Vannak keményvonalas, nagyon konzervatív és nagy befolyással rendelkező szervezetek, mint a köztársasági gárda, amelyek elég sokat nyernek a szankciókkal, ezért nagyon kritikusan kell megvizsgálnunk a szankciók, az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok és az EU különböző szankcióinak a hatását, és különösen a új szankcióknak az esetleges hatását. A múltban nagyon sok volt a kudarc az új technológiák exportjával kapcsolatban, hiszen ezekkel visszaél az elnyomó rezsim, cenzúrát alkalmaznak, embereket tudnak felkutatni új technológiák segítségével, és ez, tehát az új technológiák fenyegetést jelentenek, de esélyeket is ugyanakkor, hiszen az irániak mondják, hogy mennyire fontos az, hogy az interneten keresztül tudnak egymással kommunikálni, és, és a világ többi részén lévő információkhoz hozzá tudnak férni. Megvizsgálnám azt, hogy a média, és elsősorban az új média mennyiben jelenthet esélyt lehetőséget arra, hogy nyitottabbá váljon Irán, és az irániak kapcsolatokat találjanak a világ többi országán élőkhöz. Az EU is talán kezdeményezhetné azt is, hogy farsi nyelven is induljanak adások Európában. Végül úgy gondolom, nagyon fontos, hogyha azt vizsgáljuk, hogy az eh, emberjogi területen mekkora felelősséget vállaltunk fel, meg kell néznünk az időzítést, eh, és hogy eh, a nemzetközi közösség közben milyen döntéseket hoz. Meg kell vizsgálnunk, hogy Törökországgal hogyan tudunk együttműködni, ez az EU számára nagyon fontos ország, Irán számára is nagyon fontos ország. Konstruktív módon kell Törökországgal együttműködnünk. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi az EU felelőssége és szeretném megemlíteni azt a programot, amely a cseh elnökség alatt jött létre, Shelter City név címen. Ez lehetővé teszi az emberi aktivisták és az ellenzékiek számára bizonyos védelmet, hiszen Irán, tehát akiket Iránban üldöznek, hogy nekik Európában valamilyen védett helyet biztosítsunk, és összehasonlítva azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok mennyit tesz, hát nagyon keveset, és hogy a nem emberi aktivisták, a politikai ellenzék védelme kapcsán meg kell néznünk, hogy itt Európában mi mit tudunk tenni, fel kell vállalni a felelősségünket, értük ezt az irányt követi az én frakcióm, és konstruktívan szeretnénk együttműködni most is, mint ahogyan korábban is a többi frakcióval Iránnal kapcsolatban ez mindig megvalósult. Köszönöm. Köszönöm, Lőzing asszony. Először az emberjogi kérdéskörhöz. Irán demokratizálódása mindenkinek érdeke a nemzetközi helyzet feszültsége kell, hogy elnyhüljön, és az országon belül minden demokrácia ellenes intézkedés nagyon nagy károkat okoz. A nyugat elszigeteli szélzó politikája zsákutcába vezetett. Most új, vagy legrosszabb esetben, miután kiderül, hogy a szankciók mennyire hasztalanok, e, akár e, e, nemzetközi jogi ellenes szankciók mindenkinek csak kárt okoznának. A kérdés az, hogy milyen érdekek, milyen lehetőségek vannak mind a két oldalon hogy reális célokat tűzünk ki a tárgyalások során, amiket meg is lehet valósítani. A 2009-es állásfoglalásban és azt mondjuk, hogy az irániak garanciákat kell, hogy adjanak arra, hogy nem fejlesztenek ki atomfegyvereket. És természetesen átfogó nemzetközi ellenőrzésre van szükség. Szerintem ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Az atom fegyverekkel kapcsolatban a történelemben mindig is volt valamilyen fenyegetettség, ami miatt atomfegyvereket akartak előállítani az országok. Itt most látnunk kell, hogy az Egyesült Államoknak is megbízható garanciákat kell adni arra, hogy nem támadja meg Iránt. És tisztáznunk kell, hogy az EU-nak mi lehet a szerepe ebben fenyegetettségi forgatókönyvekből indultunk ki mindig Iránnal kapcsolatban, de azt hiszem, hogy eltérő módon kell értékelnünk ezeket a fenyegetettségi szenáriókat. Ennek nincs közel jobb vagy baloldali politizáláshoz. Nézzük meg, hogy a CIA értékelésének mi volt az eredménye. Ott, még ott is nagyon eltérően értékelték a fenyegetettséget. Dennis Blair, a titkosszolgált elnök azt mondta 2010-ben például, továbbra is az a véleményünk, hogy Irán kapcsán nem tudhatjuk, hogy milyen irányba fognak lépni, és a költség-haszon elemzések alapján dől majd el, hogy Irán, amelyik jelenleg még minden opciót nyitva tart, melyik irányba fog elindulni a nukleáris programjában. Vagy Bill Clinton idején, például József Ney Harvard Egyetem professzora azt mondta, az kell legyen a célunk, hogy meggyőzzük Teheránt arról, hogy eh, Japán utat kövesse. Japán rendelkezik atomenergiával, építhetne atombombát, de ez ellen úgy döntöttek, hogy ezt nem fogják megtenni. Ezeket az opciókat, ezeket a lehetőségeket be kell építeni az új Irán stratégiánkba, és a jelentésben is ezekre a lehetőségekről szólni kell. Köszönöm szépen, Madlener úr. Köszönöm, elnök úr. Szép szavak hangzottak el, alapvetően egyetértünk valamennyien azzal eh, kapcsolatban, eh, ami az alapvető kérdéseket illeti barbár iszlám terrorista rezsim, amely bűncselekményeket követel a saját lakossága ellen, a politikai ellenzékét, eh, akár felakasztja az ellenzékieket, és ezt teljesen világosan ki kell mondanunk, teljesen elfogadhatatlan, hogy ez a terror eh, rezsim eh, tovább működjön, a hatalmon maradjon. Tehát ami minket illet, kőkemény szavakat akarunk, sokkal keményebben akarunk fogalmazni, mint ahogyan a rapportőr ezt elmondta, és sokkal keményebb döntéseket is kell hoznunk. Meg kell néznünk a szövetségeseink szerepét is. Törökországnak elég különleges iránpolitikája van, és Törökország alása mi azon törekvésünket, hogy elszigeteljük Iránt, de hát, hogy mennyire barátunk, hát nem tartanánk jónak az, hogy tárgyaljunk Törökországgal, sőt elfogadhatatlan ez számunkra. Ahmadinejad nukleáris eh, ambíciói eh, világosak, de eh, nem szabad, hogy Törökország segítsen abban, hogy Irán az Irán dúsít, a nukleáris dúsítási, urán dúsítási programját tovább tudja folytatni. Az összes kereskedelmi partnereinket meg kell néznünk, például Kínát. Kína miért fontolgat szankciókat? Nekünk nagyon sok a kapcsolatunk Kínát Kínával, és meg kell próbálnunk nyomást kifejteni minden irányba, hogy ezt a barbár államot elszigeteljük minden irányba. Erős média szerepéről már szó volt, nagyon sok iráni menekült él Európában, akik nagyon sok kapcsolatot tartanak, és ezt támogatnunk kell. Ashton szerepe. Hát van egy EU politika, de amit Esten asszonytól láttunk eddig, az a nagy nullával egyelő, nagyon szomorú történet, és egyáltalán semmi értelme nem volt amit tett. Ne legyünk már ennyire naívak. Izrael Hát világos álláspont ezzel kapcsolatban, a jelentésben a teljes mértékben támogatjuk. Elég szörnyű az a nyelvezet, amit Irán használ, ezt teljes határozottsággal legélesebben el kell ítélnünk. Preemptive strike, ezt teljes szívvel támogatnunk kell. A nukleáris int intézményekben ne folytatott eh, sztrájkokkal kapcsolatban el kell eh, mondanunk, hogy ezt eh, nem támogatjuk, de ha szükség lesz rá, akkor szükség lesz rá. Ahmadinejad nem szabad, hogy nukleáris fegyvereket vethessen be, akár Izrael vagy akár Európával szemben. Tehát a rezsimet teljesen el kell szigetelni, Ahmedinejadat le kell tartóztatni, én a raportőrt arra szeretném kérni, hogy ilyen irányba menjen a jelentésével. Thank you very much. Now... Nagyon szépen köszönjük. Gomes asszony. There are indeed lots of regimes we don't... Nagyon sok olyan rezsim van, akiket nem szeretünk, de hát emberek is vannak, akiket nem szeretünk, mégiscsak együtt kell élni velük. És meg kell próbálni elkerülni a létezők, létüknek a legszörnyűbb következményeit. Nyilvánvalóan nem támogatok semmiféle olyan megoldást, amely bölcs lenne, vagy működne egyáltalán, hiszen ezeknek a következménye a régió és az egész emberiség számára szörnyű lenne. Én úgy hiszem, hogy az Egyesült Államoknak lényeges a szerepe. Nekünk is, de az Egyesült Államoknak még inkább. És ez a két hatalom az, amely megakadályozhatja azokat, akik támadni akarnának. Nincs más lehetőségünk, mint hogy tartsuk a kapcsolatot Iránnal, de ugyanakkor követelnünk is kell tőle, és pedig azt kell megkövetelnünk, hogy nem járul hozzá az nukleáris fegyverek elterjedéséhez. Nem hiszem, hogy Irán nem nukleáris katonai programot követne hiszen különben nem kellene tartania a Nemzetközi Atomenergia Egynökségtől. Ugyanakkor, még akkor is, hogyha úgy hiszik, hogy rá kéne mutatni, hogy Irán terjeszti ezeket a fegyvereket, nem csak a határai mögött gyártja őket, az ösztönzi azokat a körülöttük lévő hatalmakat a régióban, hogy ők is erre az útra lépjenek. Tehát Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem katonai célra gyártják az atomfegyvereket, akkor is Irán részéről ez egy felelőtlen cselekvés, amely nem csak a régió, hanem az egész világnak a biztonságát veszélyezteti. Az is a véleményem, hogy az EU álláspontjának nagyon következetesnek kell itt lenni. A nemzetközi közösség az nagyon sokszor következetlen volt, és épp ezért kudarcot vallott Iránnal kapcsolatban. A Bush kormányzat alatt volt egy olyan időszak, amikor nem voltak hajlandók leülni Iránnal egy asztalhoz, most az Obama kormányzattal ez más. Szerintem most nagyon következetesnek kell lenni a szankciókkal, amelyet az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly júliusban hozott. Nyilvánvalóan a szankciók nem azt jelentik, hogy a párbeszédet kizártuk, de ügyesen kell folytatni a párbeszédet. Az iráni külügyminiszter most több fővárosba ellátogatott, hogy párbeszédet folytasson, de hát nem látom ennek a hasznát. Legfeljebb pszichológiai és politikai hatása lehet az elszigetelés feloldására. Nos, nagyon fontos az EU számára, hogy ne olyan benyomást keltsen mindenkinek, mindenkiben, az iráni kormány és a lakosság számára, akik a szabadságukért és az alapvető emberi jogokért harcolnak, hogy tulajdonképpen valamilyen fajta megállapodás érdekében feláldoznák a lakosságot és ezt nem lehet megtenni, ezek nem kölcsönértékűek, tehát ezeket párhuzamosan kellene folytatni. Az Egyesült Államokkal egyetértésben. És ilyen értelemben egyetértek azokkal az emberjogi, emberjogokat védőkkel, akik itt voltak, és azt mondták, hogy figyeljünk arra, hogy az irániaknak szabad sajtót biztosítsunk. Tudjuk, hogy az autoriter rezsimeknek, a diktatúráknak az eszköze az, hogy nem biztosítják a szabad információt a lakosság számára itt egy, az iráni társadalom egy nagyon jól képzett művelt társadalom, és ismerik az új médiát és technológiát, de természetesen ők ismerik a, a különböző műsor zavarásának a techniká, technológiáját is. Tehát az EU-nak lépéseket kell tenni, hogy támogassa az iráni civil társadalmat. és pedig, hogy ezeket a műsorzavarási kísérleteket meghajsítják. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Belder úr következik. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégákat, nagyon köszönöm az elmondottakat, komolyan el fogok eh, gondolkozni a felvetéseken, eh, nem csak tanulmányozni fogom ezeket, hanem hát elkezdek írni is, és remélem, hogy szeptemberre már megkapják a szöveget. Azért eh, szeretném leszögezni, talán leszögezhetem azt, hogy a három terület, amit említettem, belpolitikai helyzet, emberi jogok, regionális kérdés, nukleáris dosszié. E, tehát e, én csak azt húztam alá ezekkel kapcsolatban, hogy ezt a négy területet e, ezzel a négy területtel szeretnék behatóan foglalkozni, pozíciónkat, állásfoglalásunkat Európai Parlamentként meg kell fogalmazni a tanácsal, a bizottsággal szemben, és az állásfoglalásunkban kell a véleményünket rögzíteni. Úgy gondoltam, hogy a tisztelt spanyol kollégám által elmondottakra reagálva, hogy amit ő felvetett, az már kívül esik a mi látószögünkön. Ugye milyen tények, milyen belső vagy külső elemei elemeket találhalunk az iráni rezsimben, amit esetleg figyelembe vehetnénk a kapcsolataink során. Hát ezeket meg fogom vizsgálni külső-belső viszonylatban egyaránt etnikai és vallási kisebbségekkel szeretnék foglalkozni, ezt, ezt egyébként is elmondtam. Gomes asszonynak mondanám, egy olyan társadalmat akarunk, ahol levegőt kaphatnak az emberek, ahol lélegezni lehet. Szeretnék ugye foglalkozni a digitális sajtó szabadságának a kérdésével, ezt is felvetették a kollégák, valóban ezt én is említettem. Elnök úr, nagyon sok hasznos megjegyzést hallottam a kollégáktól, ezekkel most elkezdek foglalkozni, és biztosak lehetnek a kollégái, barátaim abban, hogy egy tényszerű jelentést fogok érni, amelyben nevén nevezem a dolgokat, és jó, alaposan meg fogom vizsgálni az összes szempontot, a szankciós politikát, hogyan működött, mik az ártalmas hatásai, Azután fontos egy ilyen jelentés eh, kapcsán, hogy aktuális legyen. Hogyha jól tudom, eh, július 26-án dönt a tanács eh, majd arról, hogy új szankciókat, az ENSZ új szankcióiról mi a véleménye, hogy ezeket még megfejeli -e európai szankciókkal majd ezt megvárom a tanácsot, és ezt a döntést be fogom építeni a szeptemberben elkészülő jelentésembe. Tehát nagyon köszönöm az elmondatokat, tudom, hogy a parlamentben nagy az érdeklődés Irán iránt, ez erősít engem a következő szakaszban, a következő viták során, és örömmel várom azt, hogy esetleg még nyáron is konzultálhatunk önökkel, de most azért, azért kellemes jó nyári szabadságot is kívánok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Most még egy dolog, valamit be kell jelentenem, hogy 20 perc volt erre a témára, hogyha ez nem teljesítjük, akkor ez van. De most szeretném, mielőtt jó pihenés, nyaralást kívánnék önöknek, és köszönetet mondanék a tolmácsoknak. Szeretném gratulálni a spanyoloknak és a hollandoknak is azért a sóért, amiben részesítettek velünket. Önök azért, mert megnyerték, önök pedig hozzájárultak a nyeréshez, és mindenkinek egy nagyon kellemes nyári szabadságot kívánok a viszontlátásra. Thank you. Well, I think for you